Bien, mes chers collègues. Kedves kollégák! Jó reggelt kívánok mindenkinek, és kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, az ülést ugyanis megnyitom. Ali képviselőnek fogom megadni a szót a globalizációs alap kapcsán. Tehát Ali kollégának adom meg a szót a Drente Overizer Retail Hollandia esetében a globalizációs alap felhasználásával kapcsolatban. Köszönöm a szót! Július 12-én, ez még ugye a 2016-os évben volt, Hollandia kérelmet nyújtott be a globalizációs alap felhasználásával kapcsolatban. Ez a kérelem elbocsátásokra vonatkozik a Drenta Overizer Retail esetében. Az NL13-as NAT 2-es régióban, Overizelben, Hollandiában. Az európai globalizációs alapról szóló rendeletnek megfelel ez a kérelem, és minden egyes kritériumnak megfelel. A legfontosabb kitételek a következőek. Hat céget érint ez a kérelem. A teljes elbocsátások száma 1096. Összesen 800 személyt érinten ez, mindegyikük Európai Uniós állampolgár, nagy részben fiatalok. A teljes összeg 3 millió euró. Az európai globalizációs alap hozzájárulása 60% lenne, tehát 1 millió euró. Az elbocsátások a rendeletben felvetett kritériumok miatt, tehát a gazdasági lelassulás miatt következtek be. Ezeknek az elbocsátásoknak a kihatása rendkívül negatív a helyi gazdaságra nézve és a régió munkanélküliségi adataira nézve, ezért megfelelő szociális védelmi intézkedéseket kell elindítani. Mindez szerepel a kérelemben, hogy hogyan lehet a negatív hatásokat enyhíteni az imént említett vállalat, illetve vállalatok esetében. A kérelem benyújtása formailag is megfelelő volt, éppen ezért azt kérném, hogy a parlament fogadja el ezt a kérelmet, és ugyanezt fogjuk majd kérni a tanácstól is, hogy ebben a két régióban, Drentében és Overizében alkalmazható legyen az európai globalizációs alap. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a prezentációt. Szeretne valaki hozzászólni ebben a témában? Úgy látom, hogy nem, de igen, mégis jelentkezett valaki, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként a néppárt nevében én is szeretném támogatni a globalizációs alap felhasználását. Ez um, az 1,8 uh, millió euró, nagyon fontos ennek a 800 embernek a számára, akiknek nagy része fiatal, 25 év alatti, éppen ezért maximálisan támogatom ebben az esetben a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételét. Köszönöm. Köszönöm, Szegenek úr. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor azt kell ezzel a témával kapcsolatban elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje január 31, déli 12 óra. Itt február 9-én fogunk szavazni a szakbizottságban. Akkor lépjünk tovább az Európai Beruházási Banknak nyújtott garancia témakörében. az esetleges hitel és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére. Itt ugye az Európai Unión kívüli projektekről van szó, és megadom a szót Eidernek. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, lo primero que... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném közölni a képviselőkkel, hogy tegnap előtt meg kellett kapniuk egy munkadokumentumot az Európai Beruházási Bank külső mandátumával kapcsolatosan. Fontosnak tartottam ezt a dokumentumot továbbítani a kollégák felé, hogy betekintést nyerjenek a jelenlegi helyzetbe, és megértsék, mi a helyzet a mandátummal, és hogy az Európai Bizottság milyen javaslatot terjeszt elő, annak érdekében, hogy aztán a kollégák kérdéseket tehessenek fel, a frakciók kialakíthassák álláspontjukat, és aztán végezetül a mai vitánk alapján jelentést készíthessünk. A munkadokumentum legfőbb pontjait fogom kiemelni, és persze nagyon érdekel az, hogy a többi frakciónak mi a véleménye erről. 2016. szeptemberében az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Beruházási Bank külső mandátumának felülvizsgálatára. Ez a mandátum a bank tevékenységének kb. 10, tevékenységének kb. 10%-ára terjed ki. Az európai költségvetésből is fordítunk erre forrásokat, garanciát adunk a beruházási banknak egyes kockázatokra vagy esetleges veszteségekre vonatkozóan. Ami a 2020-ig terjedő többéves pénzügyi keretet illeti, lehetőség nyílt arra, hogy 30 milliárd eurós garanciát nyújtsunk, 27 milliárdot mobilizáltunk, a 3 milliárd nyi felmaradó rész fakultatív Így működik az FC is, ahol a pénzeket nem fizetjük ki 100%-osan, csak 9%-át. És nem akarok most a részletekre kitérni, de az elmúlt évek során kb. 200 millió euróról volt szó, 2017, 18, 19, 2020-ra vonatkozóan van szó, többé-kevésbé 200 millió euróról. Ezzel tudjuk lehetővé tenni azt, hogy az Európai Beruházási Banka mandátumát ki tudja tölteni. Ezt az európai költségvetés éves kifizetéseiből finansz között, illetve a hitelkamatokból is. Most arra térek át, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatot terjesztett elő. A félidei mérleg részét képezi ennek a csomagnak. Az Európai Bizottság és a Beruházási Bank Afrika számára összeállított csomagjának a fő célkitűzése, hogy a migráció területén és a fenntartható fejlődés területén célkitűzéseket érjünk el. A bizottság azt javasolja, hogy új célként határozzuk meg a migráció okainak felszámolását. Erre 3 milliárd eurót szánnánk, ez a fakultatív 3 milliárd euró, amivel 30 milliárd euróra rúgna a teljes összeg. Azonban a tervek alapján a garanciát meg kell növelni 114 millió euróról, mivel a magánszféra bevonását is tervezik. Emellett a 2020 utáni időszakra vonatkozó tárgyalásokat is meg kell kezdeni, itt egy 182 milliós összeget említ a szöveg, és egy új mutató rendszerre, indikátorrendszerre is szükség van azért, hogy a projekteket jobban meg tudjuk becsülni. Tudjuk azt is, hogy az Iránhoz fűződő viszonyban változás következett be, ezért Irán egy új listára kerül fel, és vannak olyan országok, amelyeket törlünk, ezek azok az országok, amelyek már elértek egy bizonyos fejlettségi szintet. A javaslatban szerepel a rugalmasság megnövelése is, annak érdekében, hogy a különböző tételek között nagyobb legyen a rugalmasság, az átjárhatóság. Eddig 10% volt, ez a rugalmassági arány a tervek szerint most 20% lenne. A garancia alap a költségvetés részét képezi, a magánszféra részvétele miatt lesz majd egy új finanszírozási forrás, ezek azok a bevételek, amelyeket a magánszférának nyújtott hitelekre szánunk. A garanciát máshogy fedezzük majd, mint korábban. Fontos, hogy a garancia alap lefedje teljes mértékben a külügyi fellépés mandátumát. Van itt egy 9%-os arány, Összességében növelni kívánjuk a biztonságot. A költségvetés szempontjából ez egy 9%-os arány. Egy újabb, egy további javaslata a bizottságnak az, hogy az Európai Bizottság felügyelje újra a garanciát. Az Európai Beruházási Bank tehát a továbbiakban nem fogja felügyelni ezt az alapot. Ezek a legfontosabb javaslatok, van miről beszélnünk. Úgy gondolom, érdekelne, hogy ön mit gondol mindenről. Ön szerint a bizottság általi növelés elégségesen 27 milliárdról 32 milliárd 300 millió euróra jutunk a növelés révén, de hogyha megnézzük a részletes számadatokat, akkor azt láthatjuk, hogy egyfajta frontloading következik be, ezt láthattuk az ifjúsági garancia esetében, és az időszak első éveire ütemezik a pénzek nagy részét. Ebben az esetben is a tagállamok azt kérték, hogy az EBB Ukrajnára összpontosítson elsősorban és az arab tavasz országaira. Így történt ez a múltban. Viszont a később évek során már nem állt rendelkezésre elég forrás. A javaslatban az országokra vonatkozóan is van egy újítás, új országok kerültek fel a listára, emellett politikai kapcsolatokat építünk Kubával, az Európai Uniónak Kubában is nagyobb szerepet kell vállalnia, ezért itt is több beruházásra lenne szükség. A második témakör, amely számomra nagyon releváns, ezzel kapcsolatosan szeretném hallani a kollégák véleményét. Egyetértünk-e azzal, hogy az EBB garanciájának felügyeletét a bizottságra ruházzuk át. Tegnap beszéltünk arról, hogy az Európai Bizottság az összes garancia alapot egyetlen egy költségvetési fejezet alatt akarja összefogni, azért, hogy nagyobb legyen a biztonság, és nagyobb legyen a hatékonyság és az eredményesség az elköltött pénzek kapcsán. A priori szerintem ez egy nagyon pozitív javaslat a bizottság részéről, de felmerül a kérdés, hogy tudunk-e élni a lehetőséggel, és sikerül-e végre a gyakorlatban is egységesen kezelni ezeket a kül- külügyi mandátumhoz kapcsolódó forrásokat. Egy harmadik kérdés, amely az FCS kapcsolódón is felmerült, hogyan tudjuk a hozzáadott többletértéket megteremteni, nem csak a külügyi fellépésre vonatkozóan, vagy, hanem más eszközök esetében is, ilyen a külügyi beruházási alap, és sorolhatnám még tovább, ezek mind azon eszközök, amelyek a költségvetésen belül már léteznek, és amelyeket most elsősorban arra kellene felhasználni, hogy a migráció okait felszámoljuk, mindenek előtt Afrikában és az EU szomszédos országaiban. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy azok a pénzek, amelyeket elköltünk, valódi többletértéket teremtenek. Egy további téma, a munkadokumentum ugye rengeteg kérdést felvet, hogyan tudjuk az Európai Unió tevékenységének láthatóságát növelni, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a források kedvezményezettjei tudják is, hogy az Európai Uniótól érkeznek ezek a pénzek. Hogyan tudja az Európai Parlament az információkhoz való hozzáférést és a kontrollt javítani, annak érdekében, hogy minden információ rendelkezésre álljon, amelyből tudható, hogy a prioritásoknak megfelelően költik el a pénzeket és betartják az összes kritériumot. Ennyit szerettem volna elmondani, és kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy először a bizottságnak fogok szót adni, hogy Gardia Zaval asszony kérdéseire választ tudjon adni. Tessék! Benjamin Angel. Benjamin Angel úrnak a bizottság részéről szeretnék szót adni. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözöljük a parlament és az előadó munkáját. Néhány megjegyzésünk van csak. Először is, ami a, a javaslat méretét illeti. Kétségtelen, hogy többet lehetne tenni akkor, hogyha nagyobb lenne a költségvetés, de a probléma ugye az, hogy a négyes cím alatt kell mindezt megvalósítanunk, és ez a legfeszesebb cím az összes közül. Az a javaslat, amelyet most teszünk, az már önmagában jelentős növelést mutat, 3 milliárd, ami további 3 milliárdot jelent, 23 de még ezt megfejeltük. Ez azonnal kihat a jelenlegi pénzügyi keretekre, hiszen ez azt jelenti, hogy 300 millió pluszra lesz szükség a költségvetésre, ebből 35 a jelenlegi pénzügyi keretben szükséges. Nagyon nagynak hangzik ez, de az az igazság, hogy az is a, mint hogyha az intézmények zsebe üres lenne. Félreértés is van, pedig igen, széles körben megtárgyaltuk a vita, ezt a kérdést a tanácsban. A keletet is beleértve minden földrajzi területet támogatni akarunk, nem, nem javasoljuk azt, hogy kizárnánk a keleti térségeket, de az EBB a kiadásainak jelentős részét a keleti területeken befejezte. Úgyhogy nem lehet ugyanebben a tempóban folytatni. Igaz, hogy az EBB-nek újra kell a keleti tevékenységét kalibrálnia, mert túlköltekezett egy nagyon rövid időszak alatt. Elköltötte azt a egy rövid idő alatt, amit egy sokkal hosszabb periódusra terveztek, úgyhogy ez fenntarthatatlanná vált. Azt javasoljuk tehát, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, mégpedig 10-ről eh, 20%-ra kívánjuk emelni. Vannak olyan országok, ahol eh, a nagyobb összegeket kezdetben öm, eh, címkézték, mint Oroszország is például, ami a a garancia alap eh, eszközkezelését illeti, ez nyilvánvalóan nem a, a javaslatnak a központi eleme. A bizottság nem akar kritikusan az EBB elterületre vonatkozó eredményeivel szemben lenni, de nagyon egyszerű a kérdés. Jelentős díjat fizetünk az EBB-nek bizonyos dolgokért, amit mi magunk is meg tudnánk költség nélkül tenni. A kérdés tehát az, hogy megtakarítást jelenthetne ez a költségvetésnek, vagy pedig egyszerűen nyereséget a banknak. Hogyha az eszközkezelést nézzük, tehát az értékpapírok vásárlása, eladása a biztonsági alap számára, az mintegy egy millió éves megtakarítást jelentene évente. Mivel a garancia alap egy éve, 11 éves periódusra vetítre ugyanekkorát jelent, az azt jelenteni, hogy 66 milliónyi plusz hitelezést tudnánk, vagy makrofinanciális támogatást biztosítani a harmadik országoknak. Ugye ne feledjük el, hogy ez garancia alap, sokkal szélesebb. Ez egy óriási megtakarítás lenne az EU költségvetésnek, és a bizottságnak megvan a szakértelme és a képessége is arra, hogy ezt megtegye. Mindenünk megvan, nem kell semmit beszerezni hozzá ugyanúgy meg tudnánk ezt oldani, mint az EBB. Ez nem kritika az EBB munkáját illetően, hiszen nagyon komoly a tevékenységük. De felmerül a kérdés, hogy minek fizessünk egy külső banknak, ha mi magunk is meg tudnánk ugyanazt sokkal olcsóbban oldani. Az utolsó megjegyzésem pedig a következő. Áttekintettük a jogosult országok listáját, és jelentős mértékben csökkentettük. Ugye a lista jelenlegi formájában több olyan ország is volt, aminek a jelen, az ott léte kicsit furcsa, mert vagy a tagállamoknál, a legtöbb tagállamnál magasabb bevétele volt, Szingapúr, Dél-Korea, Izland, Izrael, stb. stb. Tehát ezek erre az országokra vonatkozóan azt javasoltuk, hogy vegyük őket le a listáról. Nincs semmiféle objektív oka annak, hogy az EIB hitelezéséből garanciát biztosítsunk számukra. A tanács viszont egy országot hozzátett a listához, ahhoz, amit tehát a, a levendő országokat kiegészítette a bizottság egyen, anélkül, hogy mi azt el, fogadtuk volna. Hongkong maka mellett Tajvánt is levették ugyanazon érveléssel. És van még egy ország, csak egyetlen egy ország van, amit mi a, a potenciális vagy lehetséges jogosult országok listájára felvenni javasoltunk, ez pedig Irán. Ez nem, leheti, nem jelenti azt, hogy Irán egyik napról a másikra jogosult lenne, Ez egy felhatalmazáson alapuló jogi aktuson keresztül kellene majd, a tanácsnak természetesen vétójoga van, ha nem akarja támogatni a jogosultsági javaslatunkat, ha majd eljön annak az ideje. Itt most le is állok, elnök úr, és nagyon örülök, örülnék, ha lenne kérdés, illetve örülnék, ha tudnék válaszolni arra, ha van kérdés. Euh, d'apprendre que la BEI avec des garanties de l'Union européenne Köszönöm szépen a bizottságnak, és hát el kell gondolkodnunk valóban az olyan országokon, mint például Szingapur. Azért valóban ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mégis mik a célkitűzések, és mi itt a stratégiai vízió ezek mögött, a választások mögött. Így hitelezünk, úgy hitelezünk. Hát én azért szeretném megérteni, hogy mégis mi áll e mögött. Van itt valami vezető fonal, hogy mi alapján járunk el? Köszönöm a pontosítást a bizottság részére. Bentúr is itt van az EBB részéről, úgyhogy később neki is meg fogom majd adni a szót. Um, Köszönöm szépen, Először is azt szeretném mondani, hogy én is igen örülök annak, hogy a bizottság a külső hitelezési mandátuma, az EBB külső hitelezési mandátumát ki akarja terjeszteni. Ez az egyik legjelentősebb eszköz az Európai Unió kezében arra, hogy az Európai Unión kívül ösztönözze a beruházást, fejlődést, különösen a közvetlen szomszédságunkban. Természetesen a keleti szomszédság instabilitása az Orosz Föderáció miatt is fontos, hogy támogassuk a stabilizálódó Ukrajnát, erősítsük intézményeiket, gazdaságukat. Egyértelmű és világos, hogy elsősorban a szomszédságunkban lévő országokra kell figyelnünk a keleti-déli szomszédságban, és a forrásainkat megfelelő formában kell font, erre vonatkozó fontossági sorrendet felállítsuk. Nézzük a jogosult országokat. Szerintem helyes, hogy kizárjuk a listából a fejlett országokat, hiszen nincsen szükségük az EBB finanszírozására. Szingapur, Izland, Dél-Korea, Izrael. Helyes. Úgy gondolom az is helyes, hogy felvették iránt a lehetséges jogosult országok listájára, ami nem jelenti azt, hogy Irán automatikusan forrásokat kapna rövid távon az EBB-től. De természetesen fontos az, hogy megfelelő korlátok, rendelkezések legyenek. Ezek meg is vannak, és Iránra és minden más országra alkalmazni kell, hogy a szükséget szenvedőket érje el a pénz, a KKV-kat és a, a rendelkezéseknek erő, erősnek és megfelelőnek kell lenni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy megnyissuk az ajtót Irán számára, de ez nem jelenti azt, hogy Iránt azonnal az első naptól fogva finanszírozzuk. Az előadó kérdésére alapozva, hogy megfelelő-e a bizottsági javaslat vagy sem. Nézzük, milyen a jelen, mi is a jelenlegi helyzet. A külső hitelezési mandátumnának már 40%-át az EBB 2016-ig felhasználta, és a, elsősorban a keleti szomszédságra, ahol a teljes összeg 48%-át felhasználták, illetve allokálták 2016 végéig. Mi ennek az oka? a hitelezési tevékenység és az a megállapodás, amelyet Ukrajnával kötöttünk, az nem volt előre beiktatva a külső hitelezési mandátumba. A keleti szomszédságra, tehát a 4,8-tól való 6 eh, millióra való, milliárdra való emelés nem lesz elegendő. Ha a jelenlegi szinten folytatják a hitelezést a keleti szomszédság felé, akkor kimerülnek a források 2018 közepére. Abban a helyzetben vagyunk tehát, amikor vagy 2018-ban a hitelezés egy eh, alapvetően fontos régió számára le kell, hogy álljon, vagy pedig fokozatosan vonulunk ki, és egyre kevesebbet finanszírozunk. Egyáltalán nem jó ez a helyzet, és ezért úgy gondolom, hogy az első dolog, amit meg kell tenni, hogy a rugalmassági záradékot, ahogy az Európai Bizottság javasolja, 10-ről 20%-ra emeljük. Így a bank lehetőséget kap arra, hogy azokra a területekre figyeljen, amelyek stat- stratégiai jelentőségűek az Európai Unió számára. Szerintem egyértelmű, hogy a közvetlen déli szomszédság és a keleti szomszédság előrébb kell, hogy legyen a prioritási listán, mint Latin Amerika vagy távol-kelet. Azok a régiók a fontosak, az elsődleges jelentőség a közvetlen szomszédságon kell, hogy legyen, ami nem jelenti azt, hogy a többi ország felé való kötelezettségeink is eh, megszakadná. Hogy válaszoljak az előadó kérdésére, úgy gondolom, hogy az ILM 35-36 milliárdra való emelése minimum követelmény. Mindannyian tudjuk, hogy ideális esetben az EBB ahhoz, hogy a küldetését beteljesítse a jelenlegi mandátum végére, arra 38 milliárdra kellene emelni, és azt is látni kell, hogy milyen források állnak rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy a 35-36 milliárd euróra történő növelés a minimum növelés, amivel az EBB folytathatná a tevékenységét. Egy kérdésem van a magam részéről a keleti szomszédsággal és Ukrajnával kapcsolatosan. A kérdés, hogyan látja maga a bank a támogatás folytatását Ukrajn, Ukrajna esetében, Tekintettel arra, hogy a kereti szomszédságban ez volt a legnagyobb összeg, van-e kockázata annak, hogy esetleg ez nem folytatódhat, illetve az Európai Unió eleget tud-e tenni a vállalásainak, amelyet Ukrajna irányába tett, és milyen módon befolyásolna ez más országokat tekintettel arra, hogy a keleti szomszédság nagy pénzének, forrásainak nagy része Ukrajnába megy, mi lenne a többi keleti szomszédsági országgal, Grúziával és Moldovával, amelyek szintén társulási egyezményt kötöttek az EU-val? Ezek kisebb országok, de politikailag vállalást tettünk arra, hogy őket is támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak és az LVB-nek e szót adok, még Bőge urat is meghallgatjuk. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen meg tudom e- erősíteni azt, amit az imént Siegfried említett. Nem is tudom, mikor történt már. Egykoron a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevőjeként az EIB első külső mandátumára vonatkozó költségvetési vetületeiről tárgyaltam, és az volt a benyomásom, hogy az elmúlt évek során az EBB a menedzsmentjével nagyon nagy nagyon nagy felelősség tudatról tett tanúbizonyságot, mert a garanciákkal nem igazán élt, vagy csak akkor, amikor muszáj volt. Azok a kérdések, amelyekről Gárdiel Zabál kolléganő beszélt, nagyon helyén valóak, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az eszköz kibővítését a külső mandátum számára ne tekintsük izoláltan. Ami az országok listáját illeti, és a helyzetünket, keleten, a közel-keleten és az Európai Unió déli részén nagyon Nehéz helyzetben vagyunk, és részben bukott államokkal vagyunk körülvéve, minden következményével együtt az Európai Unió jövőképességére nézést. Ebből természetesen automatikusan adódik a kérdés, hogy a múltban mit tettünk, vagy mit nem tettünk, annak érdekében, hogy a szomszédságunkat a különböző régiónkban stabilizáljuk, vagy hozzájáruljunk a stabilizációhoz. Úgy tűnik, hogy ez azért nem sikerült túl jól. De az se feltétlenül jó, hogyha egy új eszközt egyszerűen csak kibővítünk, és ezzel párhuzamosan nem foglalkozunk a különböző szomszédság politikai programjaink kialakításával. Szerintem nem csak a költségvetés technikai vetületet kell megvizsgálnunk, hiszen politikusok is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a szakbizottságok beli kollégákkal alaposan meg kell vizsgálni a meglévő és az új eszközök koherenciáját, össz, kölcsönhatásait, megvizsgáljuk, hogy hol vannak hiányosságok, hol kell cselekedni, és ebből automatikusan adódik majd az, hogy mennyi, mekkora garanciára lesz szükség. Én tehát egy holisztikus megközelítést követnék, hogyha jobb eredményeket akarunk elérni a jövőben, mint eddig. Egy második dologot is szerettem volna mondani, és ebben nem értek egyet teljes mértékben Siegfrieddel. A Chile delegáció tagja vagyok, valamint az Eurolat delegáció tagja is, és a Külkereskedelmi Szakbizottságban a Közép-Amerikával foglalkozó csoport élén állok. Igaz, hogy nem, néhány ország nem tartozik erre a listára, de hogyha valaki megnézi a politikai, a stratégiai, gazdasági helyzetet, azután, hogy Trump elnök a TTP-t az Egyesült Államok esetében megszüntette, illetve kilép ebből a megállapodásból, hát akkor beszélni kell erről. Az érintett közép- és dél-amerikai országok között vannak pozitív példák is, amelyeket támogatni kell, és vannak drámai, súlyosságú példák is, ezekkel is foglalkozni kell, ha felelősséget akarunk vállalni. Úgyhogy szerintem a közvetlen szomszédságunkon túl, ami a keleti, közel-keleti és déli szomszédságunkat illeti, ezzel is foglalkoznunk, foglalkoznunk kell, hogyha a globális szintéren is jelen akarunk lenni szereplőként. Azt kérném, elnök úr, hogy a módosítók benyújtásának határidejéig még vitassuk meg ezt a kérdést a szakértőkkel, vagy a más szakbizottságbeli kollégákkal, Több rugalmasságra szükség van, ezzel teljesen egyetértek, de a nagyobb mértékű rugalmasság nem jelentheti azt, hogy elhanyagoljuk azt, amiről tegnap is beszéltünk, nevezetesen a parlament részvételi jogosultságait ebben az egész folyamatban. Itt még azért vizsgálódnunk kell, és jelezni kell a bizottság felé, hogy elvárjuk, hogy itt messzebbre jussunk, mint más eszközök esetében, amelyekről az elmúlt hetekben, hónapokban tárgyaltunk. Köszönöm. Szeret... Szeretne még valaki hozzászólni? Én úgy gondolom, hogy a munkadokumentum kapcsán nagyon jó vitát tudunk lefolytatni, alapvető fontosságú vitát. Ugyanis azok a döntések, amiket meg kell hoznunk, nem leválaszthatóak az Európai Unió stratégiai célkitűzéseiről. A bizottság elkészítette a roadmap-et, illetve itt van az EBB munkaprogramja is. Ezek geopolitikai kérdések. Például kaptak hitelt bizonyos kínai régiók, hát általában Kína szokott nekünk pénzt adni, nekünk hitelezni, nem értem el mögött a logikát azért azokban a régiókban hitelezünk, mert ott európai cégek fektettek be, és ezeket a cégeket kívánjuk követni az útjukon, vagy, vagy hogy működik ez? Milyen szerepet szánunk a világban Európának és a globalizációban Európának? Ezt nem értem én. Ezt nem értem, hogy ilyen szempontból hogyan használjuk fel az Európai Unió költségvetését. Köszönöm a hozzászólásokat, és tényleg ne feledjük el, hogy alapvető fontosságú kérdésekről van szó. És nem sokára a plenárisra is kerül ez a kérdés, hiszen ez olyan kérdés, ami minden egyes európai polgárt érint és érdekel. Jerjele asszony. Köszönöm szépen, elnézést, hogy elkéstem. Szerintem biztosítanunk kell, hogy a hosszú távú stratégia, amelynek a célja a fenntarthatóság és a növekedés elősegítése érvényesüljön, ez a az infrastruktúrába, a közegészségügybe, az egészségügybe való beruházást jelent, és meg kell erősítenünk az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot is persze. Tegnap utána néztem annak a rengeteg eszköznek, ami rendelkezésünkre áll, és felmerült bennem, hogy ez valóban az egyszerűsítés jegyében történik-e, mert szerintem itt teljes káosz uralkodik. Szerintem fontos elgondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk helyben elérhetővé tenni ezeket az eszközöket a kedvezményezettek számára. Még én sem látom át ezt az egészet, pedig ezzel foglalkozom, nem is beszélve az egyszerű hétköznapi emberekről teljesen távol áll az általunk használt nyelvezet például az egyszerű emberektől. Szerintem a KKV-kat támogatni kell, igen, de meg kell néznünk a különböző egyéb szerveződéseket is. Fontos, hogy a közösségek kezébe adjunk eszközöket, ők elengedhetetlenek a növekedés és a stabilitás szempontjából. Hogyha nem foglalkozunk a közösségekkel, akkor a felülről lefelé építkező megközelítés nem fog működni. Alulról felfelé építkező megközelítésre van szükség. Emellett az EBB nem tud közvetlenül a kis hitelekre épülő rendszerekkel foglalkozni, mert nincs ehhez megfelelő szakértelme, de fontos, hogy ezen a területen többet tegyünk, mert azt látom, hogy nagyon sok bürokratikus akadályt építünk fel, különböző közvetítők segítségével történik a támogatás. Közvetlenebb, kevésbé bürokratikus megközelítése van szükség, ha a helybeli lkv ket akarjuk segíteni. Ezért azt kezdeményezném, hogy az EBB olyan eszközt teremtsen meg, amely kevéssé bürokratikus, és amely valóban elősegíti a vállalkozó szellem terjedését is segíti a KKV-kat is, és egyéb szerveződési struktúrákat is. Merci. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási igényt nem látok. Úgyhogy akkor az EBB részéről Bent úrnak fogjuk megadni a szót, hogy néhány szóban foglalja össze nekünk, hogy hogyan történnek ezek a hitelkérelmek, mi az eljárás, hogyha például egy vállalat jelentkezik, akkor mi az eljárás. Valamint, hogy maga az ütemterv, ami elkészült, hogy működik. Ezt a Management Board irányítja, vagy pedig egyáltalán hogyan születnek meg ezek a kérelmek, és mi az eljárás. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhatok ezekre a kérdésekre. Az eszközkezelés kapcsán most nem bocsátkoznék részletekbe, mert ez egy rendkívül technikai jellegű kérdés, úgyhogy úgy gondolom, hogy arra most nincs lehetőség, hogy ezt itt kifej, kifejtsem. Úgy gondolom, hogy túlléptük mindazt, amit kitűztünk, tehát összességében profitot termeltünk az Európai Unió számára. Szeretnék a kizárási listával kapcsolatban néhány szót elmondani. Ezeket az országokat meg kell vizsgálni, vannak köztük olyanok, amelyekkel már régóta kapcsolatban vagyunk az allokációs politikáink kapcsán, Törökországnál, ahol az eh, ahol eh, elfogadhatóak a kockázatok, ott a saját hiteleket eh, próbáljuk előnyben részesíteni ezeknek az országoknak a támogatásában, már amennyire tarthatóak a kockázatok. Tehát a hitelgaranciát nem használtuk a legtöbb esetben Törökországban, hanem saját hiteleket valósítottunk meg. Természetesen ez nem vonatkozik Szingapurra vagy Dél-Koreára. A másik kérdés az volt, hogy mi a stratégiánk. az EBB, az Európai Unió bankja, tehát az a stratégia, amit követünk, az az Európai Unió stratégiája. A parlamenté, a tanácsé. Erre tudok példákat is mondani. Ugyanis sok esetben az Európai Unió elkötelezettségét kell figyelembe venni egy másik ország esetében, és akkor azt a kérést kaptuk, hogy három millióval 3 milliárddal emeljük a hitelezést, és ez tulajdonképpen tökéletesen megfelelt az Európai Unió politikai célkitűzéseinek. Tehát ezek a hitelek az Európai Uniós politikákat követik. És amikor ezt a három milliárdos emelésre való kérelmet megkaptuk, akkor természetesen megvizsgáltuk, hogy erre milyen lehetőségek vannak a keleti országokban. Sokszor előfordul az, hogy a keleti országoknál olyan országokról van szó, mondjuk például az ukrajnai csomag, vagy az ukrán csomag, tehát olyan országokról van szó, amelyekkel már régóta kapcsolatban állunk, és régóta nyújtunk hiteleket, és előfordulhat, hogy nem tudunk már olyan szintű hitelt biztosítani, mint azelőtt. Összességében, hogy a garancia szinteken belül maradjunk, és ebben a régióban próbálunk a garancia nélkül hiteleket nyújtani, de hát a kockázatok sok esetben magasabbak, mint szeretnénk. Megpróbáljuk azt, hogy jövő évben 50%-ra csökkentünk, és a 2018-as évtől pedig nem nyújtunk hitelt. De most az, hogy nem nyújtunk hitelt, az ugye azt jelenti, hogy nem nyújtunk hitelt Ukrajnának, de ez nem zárja ki a többi országot a régióban. Oroszországnak ugye már nem hitelezünk, és ez a további tervünk is megmarad, tehát tovább, tovább is ez marad a tervünk, hogy Oroszországban nem hitelezünk, ezek ugye politikai célkitűzések. Ami a rugalmasságot illeti, a rugalmasság természetesen nagyon fontos. Fontos ugyanakkor meg kell adni az EBB-nek is a rugalmasságot arra, hogy a nehéz helyzeteket és a forrásbeli korlátozottságokat át tudja hidalni, és folyamatosan kell kommunikálni a bizottságnak és a tanácsnak, hogy hol szeretnék leginkább, hogy az EBB finanszírozzon. Aztán Kínára ki kell még térnünk, itt a klíma cselekvési terv a legfontosabb. Természetesen a klímaváltozás elleni harc az Európai Unió egyik prioritása, és maga a jó környezet, az egészséges környezet ugye közkincs, az egész világ kincse, és Kína, mint nagy szennyező itt lép be a képbe. Tehát, hogyha az Európai Unió szeretne vezető szerepet játszani a klíma megőrzésében, akkor Kínára nagyon oda kell figyelnie. Az elnök megszakítja. Elnézést kérek, hogy megszakítom, amikor ön azt mondja, hogy hitelezünk Kínának annak érdekében, hogy megőrizzük a jó környezeti állapotot. Ez pontosan mit jelent? Olyan vállalatoknak hitelezünk, amelyek Kínában környezeti tevékenységet folytatnak, és ezek európai cégek. Tehát konkrétan azt kérdezem, hogy kinek hitelezünk, mert nem Kínának, mint az államnak, kinek hitelezünk vállalatoknak? Válasz. Itt magán ágazati beruházásokról van szó. A legtöbb hitelezés tulajdonképpen Európában is és Európán kívül is a magánszektorba kerül. Odafigyelünk arra, hogy alapvetően európaiakat támogassunk. Elnök, ezek a magáncégek akkor most európai cégek, vagy pedig kínai cégek? Válasz legtöbb esetben projekteket finanszírozunk, amelyek nemzetköziek, tehát nemzetközi, általában nemzetközi multinacionális cégek nyerik ezeket a tendereket, tehát általában multinacionális cégek kapják ezeket a támogatásokat. A nemzetközi közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályokat követjük, hogy a maximális garanciát tudjuk biztosítani, tehát hogy a legjobb és legalkalmasabb céget válasszák ki tiszta eljárásban, mondjuk akármilyen erőmű felépítésére, de ezek, mint említettem, volt. Az elnök ismét megszakítja, még egyszer megszakítom, és még egyszer fel fogom tenni a kérdésemet. Tehát, hogyha egy közbeszerzési pályázatot Kínában elnyer egy európai cég, akkor azt természetesen támogatjuk, de hogyha nem európai cégről van szó, megmondaná végre, hogy támogatunk-e nem európai cégeket is? Válasz. Igen, igen, hitelezünk nem európai cégeknek is. Igen mivel a piachoz való nyitott hozzáférést, a projektekhez való nyitott hozzáférést kell biztosítanunk, így igen, támogatunk nem európai cégeket is. De mondjuk tegyük fel, hogy az indiai kormány szeretne egy nagy szélerőmű parkot felépíteni, és ezt csak indiai cégekkel kívánja megvalósítani, akkor itt természetesen nem nyújtunk hitelt. De hogyha európai cégeknek lehetőségük van belépni erre a piacra, akkor igen, elképzelhető, hogy nyújtunk hitelt. De hogyha a közbeszerzés során kiderül, hogy végül is nem az európai cég tudná legmegfelelőbben elkészíteni ezt a szélparkot, hanem egy mexikói cég, akkor természetesen elképzelhető, hogy végül a mexikóiak nyerik el ezt a tendert. De mindig olyan nyitott nemzetközi tendereknél lép be a képbe a mi lehetőségünk, ahol vannak európai cégek, igen. Remélem, hogy ezzel már megválaszoltam a kérdést. Elnök? Én valahogy úgy képzelem, hogy az EBB-nek ugye pénzre van szüksége a finanszírozáshoz, és akkor itt vannak a kínaiak, akiknél megvannak a sovereign fundok, utána az EBB lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a klímaváltozás jegyében olyan vállalatokat támogasson, amelyek a jó környezet megőrzését fogják előmozdítani Kínában. Igen, támogatjuk ezeket a projekteket, függetlenül attól, hogy hol van. Minden ilyen projekt társfinanszírozású. Így is tudjuk azt biztosítani, hogy más beruházásokat is bevonzunk. Ugye megpróbáljuk az igény szerint a támogatást biztosítani, hogy egy projekt megvalósulhasson. De ez a projektek 20%-ánál van csak. 80%-ban ugye más finanszírozók finanszírozzák a projektet mi azokat finanszírozók, ami az EU politikai célkitűzéseit segíti, mint a klímaváltozás. A kínai támogatók, kínai beruházók, japán beruházók, vagy más európai intézményi beruházók is ide tartoznak tehát. Azt hiszem, a legtöbb kérdésre már válaszoltam is. De visszatérnék még arra a kérdésre, hogy a jelenlegi kölcs garancia lehetővé teszi-e a jelenlegi szintű folyamatos hitelezést? Nem, nem teszi lehetővé, ugye felhasználtuk a garancia, eljutottunk a garancia plafonhoz, és 60%-kal csökkenteni kell a keleti területekre irányuló hitelezést, hogyha a távlatában meghatározott kereteket tartani akarjuk. De ez nem lehet azonnal leállni, ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon alaposan fel kell tudni mérni magát a folyamatot. Ha a jogalkotás ugye így, meg, mm, így marad, akkor, akkor lassítani kell. 2018-ra, viszont a jelenlegi szinten folytatva a hitelezést már nem tudnánk semmit biztosítani. Az utolsó kérdés pedig a, az eszközökre vonatkozott. Tisztában vagyunk abban, hogy nagyon sok különböző EU eszköz van az EU-n kívüli szakpolitikai intézkedésekre. Úgy gondoljuk, hogy az EIB, mivel mi vagyunk az EU bankja, meg kell, hogy próbálja a komplementaritást biztosítani és azt, hogy ezeket az intézményeket, a lehet, ezeket az eszközöket a lehető legjobb formában használják fel. Az Afrika, Karib-tenger, Csendes-óceánia térségen is a, az IF az Európai Beruházási Alapon keresztül is próbálunk biztosítani. Különböző kihívásoknak is meg kell felelnünk, és közvetlenül a migrációs okokat kell tudnunk kezelni, ha még csak áttételesen is. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a KKV-k támogatása és a vállalkozások támogatása kétféken lehet. Egyrészt a pénzügyi ágazat fejlődését támogatjuk, mert végül is ezekben az országokban erre van szükség, hogy a pénzügyi ágazatot fejlesszük, hiszen ettől függ a vállalkozások élete is. De közvetlen programokat is nyújthatunk, másrészt ugye a mikrofinanszírozás konkrét területekre, például 500 millió visszatérítő költ, tehát kölcsönt a tagállamok számára és a déli szomszédságban ezt és a Nyugat-Balkánon is megtesszük. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy alapvetően meg kellene vitatni azt, hogy hogyan konszolidáljuk az EU fejlesztés politika eszközeit átfogóbb, egységesebb módon, és lehetőségekhez képest a bank mindent megtesz azért, hogy ebben részt vegyen. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Merci pour euh, toutes ces précisions. Je crois qu'en effet... Köszönöm szépen a pontosításokat. Azt hiszem, hogy egy egész workshopot rá kellene szánnunk erre a témára, hogy pontosan lássuk, hogy az Európai Unió milyen finanszírozási lehetőségeket nyújt, és hogy végre teljesen tiszta legyen előttünk, hogy milyen vízióval dolgozik az EBB. Angyal urat kérdezem a bizottság részéről, hogy ezt szeretné-e kiegészíteni. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, csak néhány megjegyzést engedjenek meg. Először is az eszközkezelés kapcsán az EBB képviselője már elmondta, hogy az EBB tulajdonképpen túl teljesített és profitot termelt. A bizottság részéről is elmondhatom, hogy profitot termelünk és túl teljesítünk, tehát ez így mindenképpen jó hír. És akkor most nézzük a fontosabb kérdést, Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy képesek legyünk prioritásokat kidolgozni. Ugyanis nem tekinthető abszolút prioritásnak a világ minden egyes tája és régiója. A keleti szomszédság, a déli szomszédság egyértelmű prioritás, a menekült kérdéssel kapcsolatos országok rendkívül fontosak, hiszen ezek az emberek nem Kínából vagy Brazíliából érkeznek. Úgyhogy az EBB-nek ki kell használnia a lehetőséget arra, hogy tényleg bölcsen, okosan használja fel azt az extra rugalmasságot, amit most javasoltunk, és ami nagyon jelentős extra rugalmasság. Arra is szükség van, hogy az EBB pontosan lássa, hogy földrajzi szempontból melyek azok a területek, amelyek fontosak, amelyek kevésbé fontosak, mondjuk Kínára gondolnék, vagy Brazíliára. Tehát az EBB-nek kell-e szisztematikusan Kína irányába fordulnia? Ez a kérdés. Illetve, hogy nem tehetne többet a saját forrásain belül ezekben az országokban. A probléma az, hogy minden egyes költségvetésnek megvannak a természetes korlátai. Ez természetesen nem bianco check, amelyben maximális mennyiségű pénz van. Nagyon örülnék annak, hogyha ez így lenne, és hogyha mondjuk az EBB-nek százszor több pénze lenne, akkor százszor több céget támogathatna, és százszor több célt elérhetne, és százszor annyit tehetne. Tehát ez nem így működik. Tehát ki kell választanunk, hogy mit kívánunk elérni. Tehát megvan az általános pénzügyi keret, megvannak a költségvetési fejezetek, Úgyhogy, mint a heged is a háztetőmben, én is elénekelhetném, hogy mi lenne, ha, ha, ha én gazdag lennék. De hát annyi pénzünk van, amennyi van. Amit eddig megtettünk, úgy vélem, hogy már az is nagyon komoly előrelépés, ahhoz képest, amikor az elemet először megszavazták. Ez az 5,6 milliárd, ez nagyon sok pénz. A Digi Budgers kollégákkal nagyon sokat beszéltünk erről, és uh, a negyedik fejezet nagyon komoly növeléséről, de megvannak a korlátaink. Tudom, hogy az ebb nek vannak nehézségei, a prioritások kapcsán is vannak nehézségei. Ez bonyolult és érzékeny feladat, de hát sajnos nincsen varázspálcánk. Mindig látnunk kell, hogy az EBB-nek megvan a lehetősége az új facilitások felhasználására, amiket most hoztunk létre, például az IFST, mint ahogy arról Gárdia Zabal asszony már be is számolt. Tehát ezek a lehetőségek, ezek a lehetőségek, ezek az eszközök, amikkel élhetünk, ezek mentén kell az EBV-nek politikákat kidolgoznia és a rá nehezedő nyomást enyhítenie. Köszönöm, mondja az elnök. Ez a tegnap délutáni galaxi vitához maximálisan kapcsolódik ez a mai téma. A célkitűzés azt hiszem, hogy ugyanaz, ezt mindannyian osztjuk és hogyha tisztán látjuk, hogy mit kell tennünk az Európai Unió érdekében, akkor meg fogjuk találni az ehhez szükséges eszközöket. Gárdia Zavalasszonynak visszadom a szót, hogy lezárja a vitát. Lo primero de todo agradecer eh, el debate porque vamos o podemos ir aclarando. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a vitát. La información eh, que nos han dado desde la comisión. Nagyon hasznosnak tartom az eszmecserét, hiszen így tudjuk megosztani egymással az ötleteinket, javaslatainkat, és így tudjuk az EBB által közölt információt is hasznosítani. Az elhangzottak szellemében fogom elkészíteni a tervezetet, de egyelőre még nem világos a menetrend. Február viszonylag rövid hónap lesz, lesz egy Strasburgi hetünk, egy Türkisz hetünk is februárban, akkor a budget nem ülésezik, február 9-e és március között. A titkársággal együtt jó lenne megvizsgálni, hogy nem tudunk-e valamikor még ülést tartani, mert akkor be tudnám nyújtani a tervezetemet, és meg tudnánk állapodni a módosítók határidejében is. Jó lenne többet tudni a menetrendről, tehát persze, amint közelebb itt tudunk, azt mindenképpen továbbítjuk a kollégák felé. Jó lenne mielőbb megállapodni az LBB e külső tevékenységének mandátumáról, talán még a nyár előtt. Köszönöm szépen, Tergyezevel asszony. Úgy gondolom, hogy a külső fellépésekre vonatkozó garancia alapos témát is lefettük akkor ezzel a vitával, és akkor tovább is léphetünk a napi renden. Akkor átléphetünk a kohéziós alapra, és a megfelelő finanszírozási szerkezetre. Gracias, presidente. Hoy se me ha acumulado el trabajo en este... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát jó sok munka vár rám ma. Nos, ez egy vélemény a Regi Szakbizottság egy jelentésével kapcsolatosan. A pénzügyi eszközökről van szó, valamint azok kohéziós politikával való összefüggéseiről kapcsolatáról. Megpróbáltuk a véleményt csupán költségvetés technikai témákra szorítani. Szerettem volna először is elmondani, hogy a pénzügyi eszközöknek mi a célja. Ugyanis sok kétej él ezzel kapcsolatosan, és sokan úgy vélik, hogy ezeket az eszközöket bármikor, bármely helyzetben hasznosítani lehet. Fontos megemlíteni, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket ott lehet hasznosítani, ahol a piac működésében gondok vannak, vagy ahol a beruházási körülmények nem optimálisak. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy ezek az eszközök, ezen eszközök esetében európai alapok képeznek garanciát, közpénzekről van tehát szó, ezért a, gazdaságos, a gazdasági megtérülés nem lehet az egyetlen szempont. Itt nem magánérdekekről van szó, hanem az Európai Unió védjegyéről és közpénzekről beszélünk. Ezért fontos a szociális aspektusokat is szem előtt tartani, és persze a kedvezményezetteket. Elkészítettem egy rövid összefoglalót arról, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket hogyan hasznosítjuk, Hogyha a korábbi pénzügyi keretet hasonlítjuk össze a jelenlegivel, azt láthatjuk, hogy megdupláztuk a pénzügyi eszközök számára rendelkezésre bocsátott forrásokat. Más részről szerettem volna megemlíteni a késedelmeket a különböző alapok hasznosításában önmagában véve ez nem feltétlenül rossz dolog, mert beruházásokról van szó, de az egész lelassítja a kifizetéseket is, és aztán a végén megint csak összegyülemlenek a nem kifizetett számlák a pénzügyi, többéves pénzügyi keret vége felé. Ezért is hívtam fel a figyelmet arra, hogy a parlamentnek több demokratikus kontrollt kell gyakorolnia, hogy több információt kaphassunk, és ezért azt hiszem, hogy a költségvetési rendelet módosítása, valamint ez a javaslat és az omnibus lehetőséget biztosít arra, hogy világosabb, pontosabb információkat kapjunk, és egyszerűsítsük az eszközök felhasználására vonatkozó szabályokat. Ami pedig a különböző e- eszközök összefonódását illeti, tegnap is beszéltünk erről, fontos, hogy az FC-t a kohéziós alap eszközeivel együtt hasznosíthassuk. Köszönöm szépen, Novakov úr, a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen először is megköszönni a kiváló együttműködést itt közöttünk, és sikerült közös nyelvezetet, közös alapokat találni ehhez a nagyon nehéz kérdéshez. Minden különbség ellenére biztos vagyok, hogy a kompromisszumok is jók lesznek. Már elmond, bemutattam a regiben ezt a dokumentumot, úgyhogy most ezt nem teszem meg, de néhány szót azért mondanék. Nagyon örülök annak, hogy az előadó Gárdiez asszony a jelentés menetrendjéről is szólt. Ez az egyik legfontosabb a 2020 utáni új pénzügyi keretben megvannak már a magas szintű ö, egyszerűsítési munkacsoport munkájának az első eredményei. Nem is lehetne jobb időben ez a jelentés. A Költségvetési Szakbizottság tagjainak az aktív részvétele viszont döntő jelentőségű. Minél több szakértő vesz részt ebben a munkában, annál jobb lesz az eredmény véleményem szerint. A regében az egyik kollégám mond, azt szokta mondani, hogy a jobb előkészítés jobb eredményt is jelent, úgyhogy a jobb előkészítés során önökre nagy szükség lesz. A pénzügyi eszközök és az alapok olyan terület, ahol soha nem fogunk tudni egy munkamódszerrel előrébb jutni, tehát mindenféle szükség, minden, fo- minden formában szükség lesz az együttműködésre. Ezt szeretném már most előre megköszönni. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés az egyik, egy mérföldkövet fog jelenteni. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Gerdia Zabal szeretné lezárni ezt a vitát. Hogyha nincsen további megjegyzése, akkor azt szeretném elmondani, hogy január 31-én 12 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Itt a szakbizottságban március 6-án fogunk szavazni. Ez ugye a vélemény. Az illetékes bizottság, a régi szakbizottság március 30-án fog erről szavazni. Akkor most lépjünk tovább. González Pons kollégának fogok szót adni a külső vizeken halászó flották kezelése kapcsán. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel az állásfoglalással szeretnénk még egyszer hangsúlyozni azt, hogy a bizottság a, a külső területek halászati flottáit valóban figyelembe kell, hogy vegye akkor, amikor a halászati flották európai szintű megújításáról van szó. Most azonban csak a külső területekről van szó. A régi, ezeknek a régióknak tulajdonképpen ez a legfontosabb elvárása, mert rendkívül előregedettek ezek a, a, a hajóflották. Nem csak a, a hajókra vonatkozik ez, hanem tulajdonképpen korlátozza és bizonytalanná teszi a halászok munkáját is. És a 2002-es reform révén a flottákból sokat meg kellett szüntetni az akkori túlkapacitások megszüntetése érdekében is. Ez oda vezetett, hogy ez amiatt is szükséges volt, mert túlhalázták a tengeri forrásokat, halforrásokat. Korábban azonban negatív környezeti hatások nélküli, mint egy kézműves tehát kisléptékű halász, halászatra lehetőséget biztosító flották voltak csak. Abban akkor lehetőség volt arra, hogy különleges intézkedéseket hozhatnak a társadalmi-gazdasági feltételek javítására, annak érdekében, hogy a, a különböző hátrányokat elkerüljék. A régiókban, ezekben a régiókban az európai átlagnál sokkal magasabb az átlagos munkanélküliség, ezért azt követelem, kérem, hogy a tagállamok és a bizottság álljon ki azért, hogy ezeknek a régiókban a halászati flották számára egyszerűbb legyen az európai forrásokhoz való hozzáférés, hiszen nagyon távol vannak ezek a régiók tőlünk, de mégis fontos a létük. Hétfő január 30-a lesz a módosítók beadásának a határjedéje, dél. Szívesen segítek, hogyha van ezzel kapcsolatban bármi. Köszönöm szépen az elnök úr, Gádia asszonynak. Isabel Tomano. Én is ö, részt veszek ebben a, a munkában, de nem én vagyok az előadó, hanem Izabel természetesen a nevében, amit elmondom. Először is azzal kezdem, hogy köszönjük a, a, a hozzászólásokat. halászat, a pénzügyi hatásaival együtt kell tehát ezt így kezelnünk. Azt is meg kell vizsgáljuk, hogy a POS-inél a, a feltételek a, a távoli területekre is vonatkozzanak. Mindenképpen kiállunk az állásfoglalás mellett. Köszönöm. További hozzászólás. Rendben van, akkor nézzük a módosítók benyújtási határidejét, január 30 déli 12 óra, a budgetban március 6-án fogunk erről szavazni. A halászati szakbizottság, az illetékes szakbizottság pedig március 22-én. Akkor most azt javasolnám, illetve nem is fogok semmit javasolni, mert véget ért a napi rend a következő ülésünk február 9-én lesz Brüsszelben. Gondolom, hogy mindenki megkapta a rádal kapcsolatos információt az interneten, hogyha nincsen egyéb kérdés, és nincsen egyéb kérdés, akkor az ülést berekeztem, és a koordinátorok ülésére pedig néhány perc múlva fél tizenegykor kerül sor. Köszönöm mindenkinek a részvételt!